ez a jövőben. És addig is folyamatosan felvetjük ezt a kérdést a malajziai hatóságokkal való párbeszédben. Köszönöm. Komisszár Pibax. Elnök, köszönöm szépen, Pibax biztos úr. Hat állásfoglalási indítványunk van. Ami a a B70708, illetve a 0709 ezeknek a szavazása majd a vita után következik. A soron következő napirendi pontunk Uganda, a Bahati törvény, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése, de Kaiser asszony, másfél perc. Köszönöm. Biztos úr, Elnök úr, egy évvel ezelőtt szavaztunk egy állásfoglalásról itt ebben a házban az LMBT-kről, illetve az ugandai bahati ö, törvényről. Egy évvel később miért készül egy szinte hasonló állásfoglalás? Azért, mert nagyon közel van a kettő. Először is az evangélista mozgalom, ami emögött, a barati törvény mögött volt, végül is nem adta fel, és még mindig látjuk, hogy felüti a fejét ez a törvény Ugandában. A második oka pedig az, hogy novemberben és októberben és tavaly novemberben a Rolling Stone nevű ugandai újság egy jegyzéket tett közé az állítólagosan homoszexuális személyek neveivel, akiket azonnal bántalmaztak, és még mindig bujkálnak a mai napig is. Úgyhogy az ugandai alkotmányos, alkotmánybíróság ezt leállította, de látható, hogy gyakorlatilag az embereket üldözik. Csak 13 országban ismerik el a homoszexualitást Afrikában, de Szudán, Nigéria északi része és Mauritánia még mindig halálbüntetéssel sújtja őket. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy a közelmúltban született egy nyilatkozat az Ákácsi országok részéről egyoldalúan, hogy hát igen, kicsit zavarja őket ez a homoszexualitás kérdése, de hát ö, ö, hagyjanak minket, ezek a mi kulturális dolgaink. Nem, Emberjogi kérdésekről van szó, univerzális értékekről, és úgy szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha ezeket mindenütt tiszteletbe tartanák. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser kolléga, most pedig egy percre Tenok úr következik. Tisztelt Tenok úr! Afrikában általában társadalmilag konzervatív országok vannak, sokszor valóban sajnálatos módon a homoszexualitás illegális megfenyegetik ezért az afrikaiakat, afrikai homaszokszalitásokat. A civil szervezetek, a nyugati civil szervezetek ö, védik őket. Afrika többi részében úgy gondolják, hogy a tolerancia ért, ö, értékei, amelyek nyugato, amelyeket a nyugatot kép, képviseltetek, nem férnek össze a helyi érdekekkel. Afrika nagyon sok részében a homofóbia igenis létezik. A kormány és a szócsövőket képező média is ez ellen, és a homoszexualitás ellen lép fel. Sokszor ez a törvényekben is megjelenik. Sokszor az életfogytig tartó börtönbüntetés, illetve a halálbüntetés is felmerül, mint a homoszexualitás büntetése. Úgy gondolom, hogy az emberi jogok, illetve a személyes jogoknak a sárba tiprásáról van szó, szóval ezt meg kell vétózni. Az ugandaiak általában napi egy euróból élnek, sokkal fontosabb szükségletei vannak az ugandai társadalomnak, mint hogy ilyen esetekben eljárjon. Elnök, köszönöm szépen, tanúk úr. Most egy percre Sáki asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kollégák. Az ugandai törvényjavaslat héttől 7 évtől életfogytig terjedő börtönbüntetéssel fenyegeti, sőt akár halálbüntetés is sújthatja a homoszexualitást és a homoszexuálisokat. Az emberi jogok megsértéséért felelniük kell azoknak, akik ezeket elkövetik, illetve a szexuális orientáció alapján történő megkülönböztetés is tilos. Az októberi, novemberi Rolling Stone cikkek húzzák alá ennek a súlyosságát, ott, ahol a személyi adatokkal együtt közzétették a vélelmezett homoszexuálisokat. Őket többször megtámadták, és akár lincselés is fenyegetheti őket. 38 országban bünteti a törvény. Mauritániában, Szudánban, Nigéria északi részében, ugyancsak halálbüntetéssel sújtják a homoszexuálisokat az Európai Bizottság mellett, a tanács, illetve nagyon fontos, hogy az Unió kiálljon az LMBT személyek jogaiért. Elnök Romeva Rueda úr következik. A Bahati féle ugandai törvény, amely a homoszexualitások jogai csárba tiporná, úgy gondolja megoldani ezt a problémát, hogy 7 évtől életfolytig tartó börtönbüntetéssel, vagy halálbüntetéssel sújtható ez a tevékenység. Csak 13 afrikai országban legális a homoszexualitás. 38 országban büntetendő, Mauritániában, Szudánban és Nigéria északi részén a homoszexualitást halálbüntetéssel sújtják. Pontosan ezért kell még egyszer hangsúlyozni azt, hogy a szexuális orientáció mindenkinek a magánjoga. A nemzetközi emberi jogi törvények ezzel foglalkoznak, a diszkrimináció ellenességet mindenképpen, mellett mindenképpen ki kell állnunk, illetve a bármilyen ö, szexuális kisebbséget képviselő csoportokat is meg kell védeni. A kotonui megállapodás értelmében az ugandai hatóságoknak tiszteletben kell tartani a rájuk hájúról a kötelezettségeket. Nagyon fontos az, hogy megfelelő eszközzel fellépjünk, hogy az LMBT személyek alapvető jogait védjük Ugandában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Romeva Irueda úr. Most Kácmerek úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! A szexuális orientáció alapú diszkriminációt be kellene tiltani. Ez rendkívül komoly téma Ugandában, és Ugandát nagyon sok afrikai ország támogatja. Ezek az országok nem akarják, hogy a nyugati országok nyomást gyakoroljanak rájuk. Azt hiszem, itt valami félreértés van, és de Kaiser asszony nagyon jól rátapintott a lényegre, hiszen itt alapvető emberi jogi koncepciókról beszélünk. Ezt viszont a legtöbb afrikai ország vitatja. És ezért süket fülekre lel minden, amit mondunk az afrikai országoknak. Ők alapvető emberi jogokról beszélünk, ők meg azt mondják, hogy ne avatkozzunk bele az ő belső ügyeikbe. Nagyon sok ország halálbüntetést szab ki a homoszexuális cselekményekért. Nekünk pedig fel kell lépnünk ezek ellen a törvények ellen, és reméljük, hogy meg is vétózzák őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kacsmarek úr. Verzsi asszony következik kettő percben. Uganda része azoknak az afrikai országoknak, amelyek súlyosan büntetik a homoszexualitást. Uganda az egyik legkeményebb ország, a legfundamentalistább eh, irányzatok amerikai eh, támogatással léteznek ott, és gyakorlatilag keresztes háborút vívnak a homoszexuálisok ellen. Üldözik őket, és kínzásnak vetik őket alá, csak azért, mert homoszexuálisak. El kell ítélnünk ezeket a cselekedeteket. Christopher St. John Joe 66, 70 éves evangélikus püspök, kiállt a homoszexuálisoknak a jogaiért, a szeropozitívnak gyanított, illetve kiskorúakkal szexuális kapcsolatot folytató homoszexuálisok esetében halálbüntetést helyeztek kilátásba. A Rolling Stone nevű helyi újság közzétette a homoszexuálisok neveit és személyes adataikat, és arra ösztönözte az olvasókat, hogy bántalmazzák vagy akasszák fel őket. És ezzel már is megtörtént a e, felbújtás, ez már visszavonhatatlan. A nyugatról beérkezett betegségnek rossznak tekintik a homoszexualitást. 500 ezer a homoszexuálisoknak a száma az országban feltehetően, és jó indulatúan kell megvizsgálni az ügyüket, a helyzetüket, illetve akik az elnyomás és a kínzás áldozatául esnek, jogvédelmet érdemelnek. Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Most a frakció szónokok következnek, Makovai asszony. Köszönöm szépen. Riaszt, hogy homoszexualitás ellen, amely ugye egy magánügy, az igazságszolgáltatás fellép. Ez ugyanis az ugandai joggyakorlat. És magánélet miatt valaki, valaki el is élthetnek börtönbüntetésre. Akár halálbüntetést is lehet használni bizonyos országokban. A, a, a LMBT személyek esetében mert most is megfenyegetik az LMBT személyeket, az embereket arra ösztönzik, hogy, sug, hogy besugók legyenek, egymást jelentsék fel. Ez mindenképpen rosszat tesz az emberi méltóságnak és az emberi életminőségnek. Nem engedhetjük meg, hogy idáig harapózzon a helyzet. Vielen Dank, Frau Kollegin Markowai. Als nächstes für eine... Köszönöm szépen következő hozzászóló Kesmen úr. Köszönöm, elnök úr. Természetesen sok minden változott az elmúlt év során. November 23-án ö, beszéltünk ö, ezekről az LMBT jogokról. Itt is szólítottunk fel arra, hogy a nem megkérdőjelezhető emberi jogokról beszéljünk, a diszkrimináció ide ö, értve, például a szexuális orientáció miatt. A, az országok nagy része partneri kapcsolatot ö, ö, a, alakított ki velünk, ott vannak az Ákácsi megállapodások, a kotonai megegyezmény, és ezért közös ö, egyetemes elvek alapján kellene együtt ö, dolgoznunk, és ezekről nem lehet vitatkozni. És felszólítom a bizottságot és a tanácsot, hogy megfelelő szankciókat alkalmazzon, hogy igenis ezeket az elveket alkalmazzuk, mert mindannyian kiállunk emellett. Az EU-Afrika stratégiai partneri kapcsolat vonatkozásában is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző partneri kapcsolatok keretén belül ne legyen diszkrimináció semmilyen alapon, beleértve a szexuális hovatartozást. Elnök úr, egy perc, 30 másodpercen van. Nem gyarmatosításról van szó, amikor ki akarunk állni a mások jogaiért. Az emberi jogok, jogok egyetemesek, és hogyha az ember nem tesz semmit, csak ölbetett kézzel ül, amikor valakinek az alap jogait sértik meg, akkor gyakorlatilag bűnrészes és hogyha valaki Afrikában fölébred és azt mondja, hogy ó, ma reggel homoszexuálisnak érzem magam, őrültnek tekintetnő, mert a családjának el kell hurcolnia a rendőrségre. Most képzeljék el, hogyha önök lennének ezek, kérem, védjék meg ezeket a jogokat. Köszönöm szépen, Kesmen kolléga. Elnézést, rosszul olvastam itt. Félreolvastam. Tyne asszony következik egy percben. Tisztelt elnök úr, az európai illetve az ENSZ emberi jogi egyezménye, valamint az alapvető jogok kartája az Európai Unióban tiltja a szexuális irányultság alapján történő hátrányos megkülönböztetést. A nemzetközi jog alapján harmadik országokban is igyekeznünk kell kiterjeszteni ennek az érvényét, és megfigyeljük a helyzetet, felhívjuk a figyelmüket a problémákra. A harmadik országokban, például Ugandában is komoly problémák vannak, és a fejlesztési alap segítségével például elmondhatjuk az észrevételeinket, felhívhatjuk ott a figyelmüket ezekre a problémákra, ahol a nemzetközi értékek sérülnek, akár szankciók is kilátásba helyezhetők. Úgyhogy a kotonói megállapodás keretében is arra kérhetjük Ugandát, hogy tartsa be a kötelezettségeit az alkácsi országokkal, és egyeztetünk ebben a témában. Már tavaly is felhívtuk a figyelmet a homoszexuálisokat fenyegető büntetésekre, egy év alatt tovább romlott a helyzet. Beszéltem a nagykövetséggel, és az, hogy tiltakozást tartottunk, az nem segített, de továbbra is hangsúlyoznunk kell, hogy ez elfogadhatatlan. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Táj asszony Csárneszki úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes és fontos vita ez a mai. Két dolgot szeretnék mondani először is. Uganda nem elszigetelt olyan szempontból, hogy a diszkrimináció nem egyedülálló. Az afrikai országok háromnegyedében ugyanis bevált gyakorlat a diszkrimináció. Nagyon szigorú jogszabályok léteznek ezekben az országban homoszexualitással kapcsolatban, és általában a diszkrimináció mellett teszik le a voksukat. Tehát nem Uganda problémájáról van szó, hanem egy hanem az egész földrész problémájáról. Kulturális problémáról. A második dolog. Uganda nyilván nem éllovas Ugandában az emberi jogok mellett való kiállásban. Erről is mindenképpen beszélnünk kell. Elnök, köszönöm szépen, Czarnescu. A következő hozzászóló Obermeyer úr lenne, de ő nincs itt. A következő hozzászóló, Krétú asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Állásfoglalásunk egy rendkívül komoly dologról, súlyos emberjogi kérdésről szól. Amikor a homoszexuálisokat üldözik, az gyakorlatilag elég elterjedt Afrikában, mert csak nagyon kevés afrikai ország ismeri a legálisnak. Vagy életfogytiglani büntetéssel, vagy halálbüntetéssel sújtják. Ez rendkívül súlyosan sírti az emberi jogokat. Az újság, a Rolling Stone nevű helyi újság nyilvánosan jegyzéket adott ki ezekről a személyekről, sőt, felszólított az embereket, hogy akasszák fel a homoszexuálisokat. Hát ez egyszerűen elfogadhatatlan. Az emberi jogok védelme az egyik legfőbb feladat az Európai Uniónak. A külszolgálatnak vagy más intézményeknek fel kell lépniük annak érdekében, hogy partnereink tiszteletbe tartsák a megállapodásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kretu asszony. Most a spontán felszólalók következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt házban Ugandáról és a homoszexuális sokat fenyegető büntetésekről több hónapja tartottunk már vitát, és semmi lényeges dolog nem történt. Néha azt mondják, hogy ha nincs hír, az jó hír, de ezúttal nem így van. Mert hogyha a Báháti törvényt nem is szavazták még, meg nem is vonták vissza. És a jogi bizottság is megtárgyalta ezt, illetve ott akadt el. A nemzetközi nyomás dacára sem vonták vissza a törvényjavaslatot. Ami nagyon komoly, az a homoszexuálisok elleni kampány, amelyet Ugandában folytattak. És folytatnak azzal indokolják, hogy ez észszerű, és bízunk benne, hogy a mentesség megvalósul. Köszönöm szépen. Most Higgins úr következik. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Ugandában gyűlöletkampány indult a homoszexualisok ellen, és ez szörnyűséges. Homofóbia kampányról van szó, amit a média eh, is támogat. Ez azt jelenti, hogy leszbikusok, biszexuálisok, transzneműek jelenleg nagy bizonytalanságban és félelemben élnek Ugandában. Sajnálatos módon a politikusok is kihasználják ezt a közhangulatot, és arra buzdítják az embereket, hogy végezzék ki a eh, homoszexualitásokat. Az ugandai homoszexuálisok, azonban bátran kiállnak jogaik mellett. Hazugságok, illetve torzítások vezérlik ezt a kampányt, eltorzítják a képet a homoszexualitásról. Azt gondolom, hogy a szolidaritást kell támogatnunk, ki kell állnunk az ugandai civil szervezetek mellett, amelyek védik a homoszexuálisok jogait, hiszen az emberi igazságosak, az emberi jogok, illetve az az alapvető jog szem előtt tartandó, hogy mindenkinek saját magát tiszteletben kell tartani. Elnök, köszönöm szépen, Higgins úr. Most pedig Pibax biztost hallgatjuk meg. A members. Elnök úr, tisztelt képviselők! az a törvény, amelyet az, Euró- az ugandai parlamentbe ö, vezettek be, ö, komoly problémákat vet fel a homoszexuálisokkal kapcsolatban, ö, vagyis az LMBT ö, személyek védelme prioritás. Ö, Tökéletesen osztom a parlament aggájait az ugandai helyzetek kapcsolatban, de más országokban is, ahol a diszkriminatív jogszabályok az LMBT személyekkel szemben elfogadásra kerültek, vagy most folynak ezek az eljárások. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a és a szembeni diszkrimináció az ENSZ emberjogi határozatának ellentmond, pedig ennek része Uganda. Következésképpen fel kell lépnünk ezzel kapcsolatban. A törvénytervezet a szexuális orientációval, a nemi identitással kapcsolatos elveknek is ellentmond. Úgyhogy az ugandai kormányjal többször is felvetettük ezt a problémát, amikor a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel és az igazságügyminiszterrel találkoztunk, vagy nem hivatalos dialógusokban vettünk részt, illetve az ugandai emberjogi bizottságban. A Rolling Stone-ban megjelent cikk ö, ö, október 9-én és november 15-én fényképeket, címeket, személyes adatokat ö, tartalmaz a homoszexuálisokról, ö, azzal a címmel akasszák fel őket így tényleg veszélybe kerültek ezek az emberek. Az Európai Uniós delegáció továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet Ugandában az ENSZ misszióval együtt, olyan partnerországokkal, mint Norvégia, az Egyesült Államok, illetve az emberjogi főbiztos munkatársaival is. Van egy emberjogi munkacsoport is, ahol az ugandai partnerekkel ö, meg lehet vitatni a kérdést, együttműködni lehet és intézkedni lehet ebben a kérdésben. A bizottság ö, továbbra is követi az eseményeket a ö, homoszexuálisok elleni törvénytervezet és egyéb fejlemények kapcsolatában, kapcsolatban. A bizottság továbbra is támogatja a helyi aktivistákat, hogy változzon meg a légkör a város, a, az országban, ö, és az ö, LMBT személyekkel szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pibax biztos úr. A frakciók hat indítványt nyújtottak be. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát.